Üdvözlöm a számvevőszék elnökét, Da Silva Caillera urat, és át is adom neki rögövest a szót, tessék. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt biztos úr, nagy megtiszteltetés a számomra, hogy bemutathatom az Európai Parlament előtt ma a számbevőszék 2011-es éves jelentését a költségvetés végrehajtásáról. A főbb konklúziókkal kezdeném. A 2011-es eh, szembevőszéki vizsgálat megvizsgált az Európai Unió költségvetésének végrehajtását. A költségvetési kötelezettségvállalások és a bevételekben nem mutatkozott hiba, Ugyanakkor azonban a kifizetésekben 3,9%-os becsült hiba arány találtunk az európai költségvetés egészére vonatkozóan. A 2010-es becsült hiba arány hasonlóan alakult 3,7%-os volt. Egyszerűen szólva, az Európai Számbevőszék túl sok esetben találta azt, hogy az Európai Uniós öm, kiadások nem feleltek meg a célkitűzéseknek, vagy szuboptimálisan került sor ezen kifizetésekre. A, úgy tűnik, hogy továbbra is jobban lehetne felhasználni az Európai Uniós pénzeket és hatékonyabban, ami a különböző programokat illeti. Összességében az Európai Szembevőszék által vizsgált ellenőrző rendszerek csak részben hatékonyak, és nem fejtik ki teljes potenciáljukat, hogy felfedjék, illetve megelőzzék a különböző hibákat. Azok a politikai területek, ahol a legnagyobb a hibaarány a vidékfejlesztés, környezetvédelem, halászat és egészségügy, ahol 7,7%-os volt a hibaarány, a becslések alapján, valamint a regionális politika, energia és közlekedés, ahol 6%-os a hibaarány a becsléseink szerint. Ezen területeken, mind ahogy a közös igazgatású területekben, területeken összességében a nemzeti hatóságok azok, amelyek elsősorban megvédik az Európai Uniós polgárok pénzügyi érdekeit, azonban a szembevőszék sok esetben azt találta, hogy tagállami szinten hiba történt. Így például a regionális politikaihoz tartozó tranzakciók többségében, ahol a számvevőszék hibákat állapított meg, a tagállami hatóságok megfelelő információkkal rendelkeztek, hogy felfedjék és kijavítsák a hibáknak legalább egy részét, mielőtt a bizottságtól költségtérítést követeltek volna. Emellett a számvevőszék hasonló problémákat fedett fel a bizottság által közvetlenül irányított néhány területen, ilyen például a kutatás és belső politikák területe, ahol a becsült hibarány 3 Emellett a szemvevőszék jelentésében beszámol arról, hogy a bizottsági főigazgatók azt állapították meg, hogy nagy a hiba kockázat a vidékfejlesztés, a kohéziós és a kutatás területén. A szabálytalanság által érintett területek esetében 400 millióról 2 milliárdra növekedett az érintett összeg 2010, illetve 2011 vonatkozásában. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! A jelenlegi programozási időszakban előrelépés történt, de még mindig van hová fejlődni, ami az EU-s pénzek kezelését illeti néhány területen. Sok olyan probléma, amelyet a múltban azonosítottunk, továbbra is fennáll, ha bár ezek súlyossága csökkent. Tulajdonképpen csökkent tehát összességében a számbevőszék által megbecsült hiba arány az EU-s költségvetés mint egész számára. Ez azt mutatja, hogy javultak a szabályok, és a költekezés mikéntje is javult az egyik időszakról a másikra. Most pedig a következő pénzügyi keretre vonatkozó jogszabályjavaslatok javaslatok megtárgyalása folyik, így tehát itt a lehetőség, hogy sikerüljön a problémák gyökerét kezelni. Sok éven keresztül a számbevőszék egyszerűbb, egyszerűbb szabályokat kért, világos célkitűzésekkel, könnyebben mérhető eredményekkel, célkitűzésekkel és költséghatékonyabb ellenőrzési mechanizmusokkal és az idei számövőszéki jelentés is ezt erősíti meg. A tagállamoknak és az Európai Parlamentnek most meg kell állapodnia a jobb szabályokban az EU-s pénzek kiadására vonatkozóan, és a tagállamoknak és a bizottságnak közösen kell gondoskodniuk arról, hogy ezeket a szabályokat betartsák, így az Európai Uniós költségvetést hatékonyabban és eredményesebben lehetne felhasználni, és nagyobb hozzáadott értéket lehetne teremteni a polgárok számára. Ugyanakkor a következő pénzügyi keretre vonatkozó jogalkotási javaslatokat vizsgálva az európai intézményeknek és a tagállamoknak új európai rendszereket, mechanizmusokat és irányítási mechanizmusokat kell teremteniük annak érdekében, hogy a közpénzügyek kezelése megfelelőbben történjen, és ezen kezdeményezések sikere azon múlik majd, hogy sikerül-e a megfelelő demokratikus legitimitást és elszámoltathatóságot biztosítani. A számvevőszék úgy gondolja, hogy a megfe- pénzügyek megfelelő nyilvános ellenőrzése és a könyvvizsgálat ö, elengedhetetlen az EU-s célkitűzések elérése szempontjából. Elnök asszony, tisztelt képviselők, a megfelelő pénzügyi gazdálkodás sohasem volt fontosabb az Európai Unió számára, mint ma. A számbevőszék munkája révén és az éves jelentése révén szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Unió el tudja érni ezt a célt. Köszönöm szépen. Ora la parola al commissario. Köszönöm szépen, Semet a, Semet a biztos úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Caldeira, elnök úr. Jelentéstevő úr. Tisztelt képviselők, tisztelt számövőszék. A számövőszék éves jelentését akkor jelenteti meg, amikor a költségvetési hatóságok a következő pénzügyi évre, illetve a következő pénzügyi időszakra vonatkozó döntéseket meghozzák. Nagyon fontos az, hogy új az új programok tekintetében új ellenőrzési mechanizmusokat helyeztek előtérbe. Azt gondolom, hogy mindenképpen az hozzáadott európai értékre és az egyszerűségre kell tenni a hangsúlyt. A következő programozási időszakra az elszámoltathatóság rendkívül fontos minden pénzügyi szereplő esetében, illetve a költséghatékony ellenőrzési mechanizmusokat is javasoltuk a következő időszakra. Úgy vélem, hogy a jelenlegi hiányosságokat, problémákat ezzel a módszerrel lehet megoldani. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban is föltettük a kérdéseket, a ezen szakbizottság tagjai megvizsgálták azt, hogy hogyan lehetne még javítani ezen a helyzeten. Az Európai Parlament már eddig is nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük. A 7,3 százalékos 2006-os hiba arányt 3,9 ra lecsökkenteni 2011-ben. Ez annak az eredménye, hogy a bizottság követte a parlamenti ajánlásokat. Ez azt jelenti, hogy konstruktív párbeszéd jött létre a bizottság, illetve a mentesítő hatóságok között. Az új pénzügyi szabályzat ajánlásait csak úgy lehetett elérni, hogy a két intézmény egymással nagyon szoros kapcsolatban áll. Harmadik dolog. A társjogalkotók újabb és újabb javaslatait örömmel fogadjuk, például a közös irányítás gazdálkodás tekintetében. Úgy vélem, hogy a társjogalkotóknak nagyon nagy a szerepe van abban, hogy a pénzügyi gazdálkodás megfelelő legyen. A következő pénzügyi tervezési időszakra megfelelő jogi keret kell ahhoz, hogy a megfelelő pénzügyi gazdálkodás megvalósuljon. A tanács ajánlásokat is megfogalmaz a parlamentnek a mentesítéssel kapcsolatban. Egyedi alkalom ez arra, hogy megvizsgáljuk, mit tehetnek a tagállamok annak érdekében, hogy a bizottság munkáját segítvén és kiegészítvén a közös irányítás elvét javítsák. Arra kérem a parlamentet, hogy segítsen abban, hogy a tagállamokkal élénk párbeszéd alakuljon ki ebben a témában. Forduljunk most a 2011-es számvevőszéki éves jelentéshez. Ötödször fordul elő az, hogy a számvevőszék nem minősített pozitív, ere, pozitív eredményt fogalmazott meg az EU költségvetéséről. Továbbra is nagyon stabil a kifizetések szintje 2010-es évhez, 2010-es évhez képest, bár a kockázati profil megnövekedett. Azt is elmondhatjuk, hogy a materiális hiba nem valósult meg, és szól az éves jelentés a különböző bővítési költségekről is, és adminisztratív költségekről is. Ami a vidékfejlesztést illeti, itt egy cselekvési tervet valósítanak meg a tagállamokkal egyetemben, annak érdekében, hogy a hiba hibák okaira fény derüljön a mostani és a következő tervezési időszakban. a bizonyos szakpolitikai ágazatokban 3% a hibaarány, megpróbáljuk ezt a jövőben csökkenteni. A Horizont 2020-as stratégia azt gondolom, hogy további egyszerűsítéshez és hibarány csökkenéshez vezet. A kohéziós politikában na, jelentősen lecsökkent a hibaarány, 2010-ben 7,7% volt, 2011-ben pedig csak 5,1%. A számövőszék jelentése egyértelmű jelzés arra, hogy még többet kell tenni a bizottság, felügyeletét és tudását a legkockázatosabb területekre és partnerekre fogja majd koncentrálni, és nagyon szigorú ellenőrzést ö, ellenőrzésben részesíti azon programokat, amelyek ö, közvetlen bizottsági ö, megvalósításba tartoznak. A regionális alapok 60%-a a 60%-a esetében a tagállamoknak kellett volna megtenni az ellenőrzést, mielőtt ezt elküldték volna a számvevőszékhez, a szociális alap esetében ez 70%. Minden területen rendkívül fontos a hibaarány csökkentése. Azt hiszem azonban, hogy relativizálni kell a becsült hiba arányt, meg kell nézni azt, hogy a bizottságnak mi a felelőssége és feladata, ez pedig az, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védje. Hangsúlyoznom kell, hogy a számvevőszék által föltárt hibák nem csalásból, illetve öm, nem csalásból erednek, mindenképpen figyelembe kell venni azt is, hogy a programok általában több éves természetűek. A bizottság a 2011-ben 1,84 milliárd e, euró kifizetését javította ki. Nos, pénzügyi szempontból ezek a korrekciók 1,4%-ot jelentenek a 2011-es kifizetésekben. Ez az a számadat a tagállamok által visszafizetett összegeket, kohéziós összegeket nem tartalmazzák, ezeket a saját audituk, auditjukban találjuk meg. Nos, a cél az, hogy a korrektív intézkedéseket teljesebb képben kapjuk meg a jövő évi éves jelentésben, EU szinten is, illetve tagállami szinten is. A bizottság fellépett annak érdekében, hogy az, a hiba, csin, hiba szint csökkenjen. Kohéziós területen 13 felfüggesztési eljárást kezdeményeztünk, és 105 kifizetést szak, szakítottunk meg. Ennek ez összességében 2,74 század milliárd eurót jelentett. 2014-től remélhetőleg egy nettó korrekciós mechanizmus is életbe lép majd, ez minden egyes olyan programra vonatkozik majd, ahol közös az irányítás. Tisztelt képviselők, tisztelt számvevőszégű tagok, a bizottság vállalja a felelősséget és folytatja majd munkáját annak érdekében, hogy a jövőben jobb eredményeket érjünk el az európai lakosság és adófizetők örömére. Minden kezdeményezést megtesz azért, hogy, a hiba, hogy azon hibákat kiavítsa, amelyekre a számbevőszég jelentése rámutatott, illetve mindent megteszünk azért, hogy a várt eredményeket elérjük. Nos, rendkívül fontos az, hogy a tagállamok mit tesznek, nekik is feladatai, kötelezettségeik vannak a közös irányítás alá eső programokban. Remélem, hogy a tanácsban a jelenleg és jövőbeli elnökségek is ez irányban tesznek majd valamit. Köszönöm szépen. Grazie, commissári. Köszönöm szépen, biztos úr. Most a frakciók szónokai következnek. A néppárt szónoka az első. Piper képviselő úr, két perc. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt számvevőszéki elnök úr. A éves beszámolóban szereplő előrelépések ellenére sajnos nincs lehetőségünk arra, hogy lefújjuk a riadót. Ugyanis a hiba arány 2011-ben tovább növekszik, és nagyon feltűnő a növekedés a vidékfejlesztés, illetőleg a kohézió területén. Különösen bosszantónak tartom, hogy a számvőszik által megállapított hibáknak a 62%-át már a tagállamok is megállapíthatták volna, és sajnos itt is a hibarány növekvő. Úgyhogy úgy gondolom, itt nekünk nem a bizalmat kell felépítenünk egymás közt, azáltal, hogy a számvevőszék továbbra is megtagadja, hogy hogy ezt a hiba statisztikát, amit a tagállamok követnek el, ezt nyilvánosságra hozza. Két intézkedésre van szükség. Egyrészt világos, hogy csak jól működő igazgatásba szabad EU pénzeket önteni. Tehát ez a bizottságnak a felügyelet esetében több felelősséget jelent. És természetesen a struktúr, az agrár alapoknál, a kondicionalitásban annak kell következnie, hogyha például a közbeszerzésnél a jogban nem tartják be a európai szabályokat, akkor nem szabad a megbízhatatlan kormányoknak és rosszul működő közigazgatási szerveknek EU pénzeket biztosítani. A másik intézkedés pedig a hiba arányokat nem kell itt országokra bontva megnevezni. Ma ugyanis az a benyomás, hogy itt valami rejtegetni valónk van. Úgy gondolom, hogy olyan időben vagyunk, amikor bizalomra van szükségünk, és itt ez nem lenne egy jól jel. Harmadsorban pedig a parlament nek többnek kell lennie, mint egyfajta választó bírónak a bizottság és a számvevőszék között. Mi most először vagyunk, például az agrárpolitikában és az utolás politikában, tehát a legnagyobb költségvetési területeken együtt döntő hatóság, de tényleg megvan a kapacitásunk arra, hogy effektív, hatékony költségvetési ellenőrzést folytassunk, és ezzel az új e, kompetenciánkkal foglalkozzunk. Úgy gondolom, hogy az OLAF, a számvevőszék nagy, jól kialakult struktúrák, amelyek a, amelyek jól kiegészítik a független európai parlamenti ellenőrzést. Ezt is figyelembe kell venni a mentesítési eljárás során. Köszönöm szépen. Grazie per il gruppo es- Köszönöm a szocialisták. Nevében Gájer képviselő következik három perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Caldera elnök úr, tisztelt Semmet a biztos úr, kedves kollégák, először is a köszönetem a számvevőszéknek szól az éves jelentés benyújtásáért, hiszen ez a legfontosabb eszköz a mentesítési eljárásban, ami a bizottsági költségvetést illeti, és kifejezetten köszönetemet mondom az átlátható és mindenképpen előrelépésre lehetőséget nyújtó jelentését. 18. alkalommal állapítja meg ez a jelentés, hogy a bizottság munkára csak korlátozott érvényű nyilatkozat adható ki, még akkor is többek közt azért, mert hogy a hiba aránynak a csökkenése az megállt. Mi a parlament nevében azt mondtuk, hogy szeretnénk a hiba arányok csökkenésében egy jól látható javulást, javulást mutató trendet látni. Ugyanakkor a számvevőszék, kedves kollégák, a tanács irányába is küld. A számvevőszék itt egy jelentős eh, üzenetet, amikor itt a több éves pénzügyi keretről folynak a tárgyalások. A tagállami nem működő ellenőrző és kezelő rendszerek, ezek nagy károkat okoznak, és a tagállamokban túlzottan bonyolultak, szükségtelen bonyolultak eh, a a különböző menedzsment eljárások, úgyhogy itt akik a jobb költésnek a barátai, arra kell, hogy ügyeljenek, hogy ne a költségvetés csökkentsék, hanem az ellenőrzést javítsák. Otthon kell elvégezniük a házi feladatokat, Németországban, az Egyesült Királyságban és Hollandiában is, hogyha megnézzük az ellenőrző eljárásokat, akkor úgy gondoljuk, hogy a bizottság és a számvevőség ezeket nem támogatja teljes mértékben. Ami a 2011-es költségvetést illeti, az arra ad aggodalmat, aggodalomra ad okot a jelentést, hogy például a kutatásban, a kutatási politikában, tehát a bizottság által közvetlenül kezelt területen 1,4-ről 3%-ra megduplázódott a hiba arány. Mindenképpen itt egy menetrendet, egy cselekvési tervet kell követelni a kutatási felelős biztos asszonytól, hogy hogyan csökkentik a hibák arányát. A közös agrárpolitikában eddig a kétszázalékos hiba határ mellett volt a hiba arány, ugyanakkor 7,7%-ra növekedett a vidékfejlesztés területén. Az azt jelenti, hogy a vidékfejlesztési kiadások valamennyi vizsgált területen a messze a legmagasabb hibarányjal rendelkeznek, és az csak sovány vígaz, hogy a tagállamok megpróbálnak a kifizetésekkel egyre több programot lefedni, és így a hiba arányt szétszórni. Mi szeretnénk azt, hogy a Csolos biztos jobb ellenőrzésre ösztönözze a regionális politikához hasonlóan ezen a területen is a tagállamokat. És nyilvánvalóan az okokat kell megszüntetni. A teljes kifizetési arányban a 6%-os arány az talán elfogadható, de a trendek rosszak. A 2008-as akcióterv hozzájárult ahhoz, hogy a bizottság erősítette a nemzeti ellenőrzés feletti felügyeletét. Csolos biztosnak pedig most egy saját menetrendet kell kidolgozni az agrárpolitikában a hiba arány csökkentésére. A regionális politikában is lehet még javulást elérni. Szeretnénk, hogyha a retrospektív projektek máshogy lennének kezelve. Jó lenne, hogyha a regionális politikai főigazgatóság, a foglalkoztatási E, főigazgatósághoz hasonlóan megszakítaná a kifizetéseket, hogyha a tagállamok a megfelelő ellenőrzést nem tudják biztosítani, és szeretnénk nettó kiigazításokat, és a tagállamok csak akkor kaphatnak, e, akkor vihetik át a pénzeket más projektekre, hogyha ők maguk képesek felmutatni az ellenőrzésük során a hibákat a menedzsmentben. Gyakran ők képtelenek maguk megtalálni a hibákat, ebben az esetben a, a követelést vissza kell ruházni a bizottságra. Köszönöm. Eh, per il Köszönöm az ALDE nevében. Házi is. úr, következik két perc. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, igen, tisztelt elnök asszony, tisztelt Káldeira úr. Hölgyeim és uraim, először is szeretném megköszönni a számvevőszéknek azt a fontos munkát, amelyet évről évre elvégez az európai adófizetők részére. Ön és az ön számvevőszéke nagyon fontos partner számunkra, az Európai Parlament számára, amely az Európai Unió mentesítési hivatala. Tavaly pozitív képről beszélt, amelynek vannak szürke foltjai az akkori jelentése kapcsolatosan. Továbbra is így van ez. 2011-ben 5 milliárdot soha nem lett volna szabad kifizetni, ez 3,9%-os hiba arány, és a múlthoz viszonyítva ez javulást mutat, de még mindig túl sok ez. Akárhogy is nézem, nem tudom, hogy hogyan lehet ezeket a számokat igazolni, ha megnézzük, hogy Európa szerte költségvetési problémákkal küzdködnek a tagállamok, de vannak pozitív elemek is. Az elmúlt év során azt láthattuk, hogy az Európai Parlament javaslatait végre alkalmazzák, jól működnek a dolgok, példaértékű a foglalkoztatás és szociális terület az EMPL főigazgatóság és Andor biztos 2008 óta konzekvens politikát folytat, ami a kifizetések megszakítását illeti, hogyha egy, -egy adott projekt nem működik. 2,2%-ra csökkent a hibaarány ezen a területen. Gratulálunk Andor úrnak, konzekvensen dolgozik és megmutatja, hogyan kell ezt csinálni és Semeta úrnak is gratulálok, hiszen ő is hozzájárult ehhez. Jó magam, jelentéstevőként a költségvetési mentesítés területén parlamenti kollégáimmal együtt emlékeztettem arra, hogy a jogszerűtlenül kifizetett pénzeket újra be kell vonni. Ezt az intézkedést is egyre gyakrabban foganatosítja a bizottság, ehhez is gratulálok. Képviselőként most már betekinthetünk az éves áttekintésekbe, úgy látom ez jól működik, tehát ami a hatékonyságot illeti, úgy gondolom, itt még van még javítani. Gájer úrnak, aki az idén vezeti költségvetési mentesítést, szeretném felajánlani az összes képviselő segítségét és támogatását, hogy még jobbá váljon ez a folyamat. Köszönöm. A, a Köszönöm szépen. A zöldek következnek. Stász úr, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Tisztelt számvőszéki elnök úr, kedves kollégák, ez a jelentés nem egy jó képet ad. 18. alkalommal tapasztaltuk ugyanis azt, hogy megbízhatósági eh, nyilatkozatot nem ad a számvevőszék. Ugyanis vannak problémák, 3,9%-os a hiba arány, és itt nagyon sok politikai területen mutat fel, például a vidékfejlesztés, a halászat, az agrár területén a számvevőszék, a regionális politika, az energia, az egészség, a közlekedés, azért ez nem semmi. Úgyhogy ezek mind olyan politikai területek, amelyek kettős tagállami és bizottság irányítás alatt állnak. Hogyha megnézzük a korábbi beszédeket, 60%-a a regionális alapban a hibáknak, és 75% a szociális alapban felmerülő hibáknak olyan hiba, ami ellen a tagállamoknak maguknak kellett volna fellépniük, és ezt nem tették meg, ezt mindannyian tudjuk. Úgyhogy én azt kérdem a számvevőszéktől, hogy talán szükségesé válik-e határozottabban fellépni és megmondani, megmondani, hogy melyek azok a tagállamok, akik jól végzik el a dolgokat, kik azok, akik rosszul végzik el a dolgokat. És jó lenne, hogyha ezt Geyer jelentéstevővel együtt tennék, ugyanis a rosszul működő tagállamokkal keményebben kell akkor bánni, hogy jobban politikát alakítsanak ki, és vállalják a felelősségüket és akkor ezzel a kritikának nagy részét el lehet kerülni. És utoljára azt jegyezném meg, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a saját források felhasználása, különösen eh, az áfára, az áfa csalásnak a mértékét. Körülbelül 100 milliárd euróra teszik. Ez nem semmi, különösen így válság idején, olyan időpontban, amikor mindenkinek takarékoskodnia kell, és itt nyilvánvalóan akkor fontos, hogy itt is a csalás elleni harcra nagyobb figyelmet fordítsunk, és az ilyenfajta bűnszervezetek eh, és az áfa csalás ellen keményebben fellépjünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az ECR nevében Cseskova asszony következik három perc. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Általánosságban úgy gondolom, hogy elég riasztó ez az éves jelentés, magas a hiba arány, és ez megjelenik a, szinte az összes, összes politikai területen. A tagállamok is elvégezhették volna az ellenőrzést, illetve megtehették volna azt, hogy ne legyen ilyen magas a arány. Nagyon fontos az, hogy a tagállamok időben megtegyék ezeket a lépéseket. 2011-ben nagyon sok területen történt olyan, olyan kifizetés, amely nem felelt meg a szabályoknak. Nos, a ö, éves jelentés a, az EU-s pénzeket elköltését tükrözik, a, nem mindig megfelelőek a különböző nyilvántartások, például a mezőgazdaságban, aztán a, a szociális területeken sokszor a költségeket túlbecsülik, aztán a, a képzésekben sokszor, sokszor olyanokat képeznek, akik nem is jogosultak erre, sokszor hiányzik a megfelelő dokumentáció, aztán hibák vannak a különböző pályázati kiírásokban is, nem megfelelők a feltételek, ilyenkor vagy a keret megfelelés sem mindig teljesül különböző tagállamokban. Nem tudom, hogy ez mindez azért van-e, mert túlságosan bonyolultak a szabályok, vagy azért, mert egyes tagállamok nem hajlandóak a szabályokat követni vagy elképzelhető, hogy még rosszabb szándékaik vannak, még sötétebb. A regionális politikában például az auditált tranzakcióknak több mint a felében találtak hibát. hibát. A tagállami hatóságoknak van megfelelő információja erről, és a hibát hibára már rátapinthattak volna, mielőtt az elszámolást, eh, a kifizetéseket kérik, de ez nem történt meg. Nagyon fontos az, hogy hangsúlyozunk, hogy tagállami szinten nem megfelelőek az ellenőrzési mechanizmusokat. Hatékony tagállamokra van szükség, amelyek a felelősséget is vállalják. az ellenőrzési mechanizmusok csak részben voltak megfelelőek, ez azt jelenti, hogy el kell mélyíteni a szabályokat. Aztán, ami az ellenőrzéseket illeti, úgy gondolom, hogy meg kell célozni a különböző alapokat, hogy értelmes pro projektek jöjjenek létre, azt kell elérni, hogy igazi európai hozzáadott értéket teremtsünk ezzel. Köszönöm. AFD frakció következik, Andrásen asszony másfélbe. Thank you, President. This is... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez immáron szégyenszemre sorban a 18. év, hogy a szembevőszék eh, gyakorlatilag hibákat áll, állapított meg, sőt, 15%-ban hibákat láthatunk. A bizottság mindig azt mondja, hogy a tagállamok ö, követik el a hibákat, de hát az európai adófizetők az Európai Bizottságra bízzák adópénzeiket, amely folyamatosan nem tud megfelelő ellenőrzést gyakorolni, mielőtt átadni a pénzeket a tagállamoknak. A parlament is hibás, hiszen folyamatosan jóvá hagyja az európai költségvetést, és mindig azt mondja, hogy a hiba nem szükségszerűen csalást jelent. Hogyha egy gaz, gazda 350 birka számára kap támogatást, és aztán megállapíthatjuk, hogy egyetlen birkája sincs, akkor ezt csalásként értékelni a világ normális körülmények között. A bizottság mindig a tagállamokat hibáztatja, de hát miért finanszírozza állandóan ugyanezen tagállamokat? Ez egy további ok arra, hogy a költségvetést csökkentsük, mire várunk még? Köszönöm. Grazie. Köszönöm. A GUE nevében Szandergárd úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek is a jó éves jelentésért. Sajnos azonban, ahogy hallottuk, ez az éves jelentés azt mondja, hogy bizonyos dolgok rossz irányba mennek 2006 és 2009 között. A hiba arány a költségvetési pénzek felhasználása esetében 3,3%-ra csökkent. Ez egy jó tendencia volt, de azóta a hiba aránynak a növelését látjuk. 3,7% volt 2010-ben és 3,9 2011-ben. Ez azt jelenti, hogy az ellenőrző tranzakciók esetében a hibáknak a száma 33%-ról 2010-ben 40%-ra nőtt 2011-ben. Úgyhogy ezzel a tendenciával semmi esetre sem lehetünk elégedettek. Hogyha jó irányba mennének a dolgok, akkor talán ezért tisztelet illetné meg a bizottságot. Ezért mondtam, hogy ezt talán meg is adnám ezt a tiszteletet a bizottságnak. Azonban nyilvánvaló, hogyha növekszik a hibák aránya, akkor ezért a bizottság a felelős. Két éve tehát azt láthatjuk, hogy a hibáknak a száma folyamatosan növekszik, és nyilvánvalóan elfogadhatatlan, hogy ezért a bizottság mindenki mást hibáztat. Hiszen a bizottság végső soron a felelőse az európai pénzügyi források felhasználásának. Most már második évben, egymás, egymás követő második évben láthatjuk, a hibák aránya növekszik, úgyhogy ezért felelősséget kell vállalnunk a polgárokkal szemben, és nyilván együtt tudunk élni azzal, hogyha magas a hibáknak az aránya, de jó irányba mennek a dolgok, ha azonban rossz irányba mennek a dolgok, ezzel nem tudunk együtt élni, és ezért megbüntetnek majd minket a választók. Köszönöm most a függetlenek nevében, Sinclair kolléga következik másfél perc. Hát az én választóim nem lesznek nagyon meglepve, hogyha azt látják, hogy a nehezen megkeresett pénzüket eléggé felelőtlenül költik el az Európai Unióban. Nagyon sok tagállamban nőtt a hibaarány. Nos, úgy vélem, illetve úgy vélik a választóim is, hogy ez a viselkedés elviselhetetlen válság közepette. Már 18 éve nem tudják megadni a, a megbízhatósági nyilatkozatot. A, tudom, hogy a tagállamok is rátapíthatottak volna a hibák 60%-ára, de talán mindennek az oka az, hogy túlságosan bonyolultak a szabályok. A tagállamok a közvetlen problémákat föl sem tárják. Nos, nagyon nagy kiadás például az, hogy Koszovóban a jogállamiság felállítására 700 milliót fordítunk. Aztán a különböző ö, képzésekre is rengeteg pénzzel megy ezzel kapcsolatban. Ott vannak a páneurópai pártok. Mi a helyzet például a szélső jobboldali pártok EU-s finanszírozásával vannak itt nácik, ott van a UKIP párt is. Egy kedves kollégám a bizalomról beszélt. Nos, a brit állampolgároknak egyre kevesebb a bizalma az EU iránt. Jó lenne, hogyha előbb-utóbb szavaznának arról, népszavazás lenne, hogy benne akarnak-e maradni az Európai Unióban. Köszönöm. Következnek az egyéni hozzászólók, Ortiz kolléga két perc. Úgy látom, nincs itt a teremben. Stavrakakis úr következik akkor. Buenos días. Jó reggelt kívánok! Úgy véljük, hogy a számvevőszék, amelynek a jelentését meghallgattuk, illetve a bizottság beszámolója azt mutatja, hogy nagyon sok kérdésről hát újra el kell gondolkodni, felül kell vizsgálni, nagyon oda kell figyelni a munkánkra, a Kokobunak, a számvevőszéknek, illetve az Európai Bizottságnak is, hogy az eredmények a lehető legjobb irányba fejlődjenek. Természetesen a tagállamoknak is, tagállamokra is komoly rész hárul ebből a munkából, és azt kell elérnünk, hogy az eredmények a lehető legjobbak legyenek, és így azt hiszem, hogy jobb képet ö, festünk a polgároknak arról, hogy hogyan is kell gazdálkodni az európai pénzekkel. Köszönöm. Grazie, la parola all'onor. Köszönöm. következik. Először is szeretnék Caldera elnök úrnak köszönetet mondani az éves jelentés benyújtásáért. A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság esetében különösen fontos a költségvetés esetében, hogy a közpénzeket a lehető leghatékonyabban költsük el. Számtalan hibát láthattunk a közlekedés, a regionális politika és más politikai területek esetében. Ugyanakkor az a helyzet, hogy a múlthoz képest a hibáknak az aránya jelentős mértékben csökkent. Ez azt mutatja, hogy az Európai Uniónak a pénzeit hatékonyabban költjük el. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy csökkentettük a kifizetéseket, hanem egyszerűen javítottuk az ellenőrzést. Arra kell kötelezni a tagállamokat, hogy jobban kezeljék az Európai Uniós pénzeket. A számvevőszék azt mondja, hogy a hibáknak több mint a 60%-át a regionális politika területén már a tagállami hatóságoknak fel kellett volna fedniük, tehát megfelelő ellenőrzésre kell őket ösztönözni a jövőben. Köszönöm, Mulder úr, két perc. Mikrofon nélkül. Elnök asszony, először is szeretnék elnézést kérni a biztos úrtól és a számvevőszék elnökéne, hogy a vita elején nem tudtam jelen lenni, ugyanis más fontos eh, ülésen kellett részt vennem. Úgy tűnik, hogy már nagyon sok hangnemben, nagyon sokan elmondták, hogy 18. alkalommal egymás után azt tapasztalhatjuk, hogy nem adott korlátozásmentes nyilatkozatot a számvevőszék. Nagyon nehéz így tehát a bizottságnak az álláspontját megvédeni, ugyanis a parlament is 17. Eh, alkalommal eh, mégiscsak azt tervezi, hogy itt mentesítést ad. Úgy gondolom, hogy a számvevőszéknek erősebb érvekkel kellene most már fellépnie, hogy hogyan lehetne az ellenőrzést javítani. Nagyon sok dolgot próbáltunk ki, magasabb bírságok, a kifizetések leállítása, mindent megtettünk, amit lehetett, hogy ezt a tendenciát megfordítsuk. És jól lett a parlament évek óta azt kéri, hogy legyen változás, tovább megy a rossz költés a tagállamokban, és ők azok, akik a legtöbb eh, hibát követik el ezen a területen, neki kellene tehát a politikai felelősséget vállalniuk. Itt a legtöbb, itt, itt a legtöbb évben a legkülönbözőbb hangnemben kértük ennek változtatását a tagállamoktól, és nem történt ez meg. Van egy intézményközi megállapodás azzal kapcsolatban, hogy minek kell történnie. Kérdezem azt, hogy ez mennyire hatékony, mennyire kerül végrehajtásra úgy gondolom, hogy biztosítani kell a tagállamoknak azt a lehetőséget, hogy önkéntes nyilatkozatot tegyenek a saját működésükről, és a bizottságnak egy aktív politikát kell folytatnia annak érdekében, hogy változás legyen. Azok a tagállamok, akik erre hajlandóak, azokat előnyben kell részesíteni, hogyha mindent jól tesznek, meg kell felelniük nyilvánvalóan a saját nemzeti és az európai számvevőszéki ellenőrzésnek is, és ezért valami fajta jutalomban kell részesíteni őket az ellenőrzések csökkentésével, a bürokrácia csökkentésével hogyha a tagállamok politikai nyilatkozatot tesznek, tehát arról, hogy megfelelően költik el az Európai Uniós pénzeket. Grazie, la parola all'onorevole. Köszönöm. Vlaszák úr következik másfél perc. Dámy a pánové, ať už si přečte výroční... Hölgyeim és uraim! Aki csak elolvassa a számvevőszék éves jelentését, azt fogja látni, hogy valaki valahol hatalmas hibát követett el, hatalmas a hibaarány, nem működik az ellenőrzés, és az egyes programok oly mértékben el vannak rontva, hogy gyakorlatilag nem bizonyítható a hozzáadott érték az Európai Unió számára. Az egyik terület, amelyet többen említettek, a vidékfejlesztési politika, ahol a projektek, programok 50%-át százalékában hiba állapítható meg. A leggyakoribb hiba, amit elkövetnek, a pályázati szabályok nem betartása, és a kifizetések nem hozzáférhetősége a projektek esetében, és ez gyakorlatilag a probléma magva is, hiszen nem arról van szó, hogy csalni akarnak a kedvezményezettek, egyszerűen elvesznek a bürokrácia dzsungelében, túl bonyolultak az eljárások. Ők jó szándékúak, megpróbálnak megvalósítani valamit, utána pedig megtudják, hogy többet kaptak, mint amennyit kellett volna, vagy kevesebbet, illetve kiderül, hogy például mondva csinált okok miatt vissza kell adniuk a pénzt. A szembevőszék még több szabályozást javasol, szigorúbb ellenőrzést, átfogóbb ellenőrzést és magasabb szankciókat, de ez nem a megfelelő irány. Az egyetlen orvosság az lehet, hogyha radikálisan felülvizsgáljuk a szabályokat, egyszerűsítjük az eljárást, és megosztott partnerséget alakítunk ki a legtöbb projekt esetében. Amint a projektek leegyszerű, leegyszerűsödnek, közelebb kerülnek a valósághoz, és utána már működni fog a dolog, mert tudjuk, hogy mi is, mit is teszünk valójában. Köszönöm. Köszönöm. Hártong képviselő következik. Elnök asszony, a 2011-es számvőszéki jelentés bizonyítja, hogy a polgárok jogosan bosszúsak felfedezte a számbevőszék, hogy itt fekete bárányok kaptak támogatást, így hát jogosulatlan volt a kifizetés. Ez egy világos beszéd. Ugyanakkor ezért nem illeti meg tisztelet a számvevőszéki munkát, ugyanis azt láthatjuk, hogy a déli és kelet-európai tagállamok esetében csak a kifizetéseknek a növekedését, a polgárok adójából származó kifizetések növekedését láthatjuk, a hibák csökkenése pedig nem következik be. Tehát itt szégyenre van okunk. Két jelentős kijelentése volt a számvevőszének. Az egyik, hogy a hozzáadott értéke az Európai Uniós kifizetéseknek nehezen határozható meg, másodszorban pedig, hogy sehol sem láthatunk takarékosságot és hatékonyságot a pénzek elköltésénél. Mi azt kérjük évek, ó, évek óta, hogy több figyelmet kapjanak ezek a kijelentése is a számvevőszéknek. Grazie, onorevole. Köszönöm, Grészle képviselő asszony. Két perc. Elnök asszony, tisztelt számvőszéki elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, ma reggel arra dönt, arról döntöttem, hogy mások helyett fogok szégyenkezni, például a tanács helyett, aki azt mondta, hogy itt lesz, amikor a mentesítésről van szó, és reagálni fog, azonban még sincsenek itt, másodszorban pedig szégyenkezem szégyenkezem bizonyos felszólalások miatt, aminek a minősége az nagyon is alacsony volt. Úgy gondolom, hogy vannak dolgok, amit ugyanakkor eddig nem kritizáltunk, nevezetesen az a 96 százalék, ami hiba nélkül lett lebonyolítva. Úgy gondolom, hogy ezzel azért mégiscsak elértük a politikai célunk, céljainkat tüntetések vannak Európa szerte, például azért, mert nem fordítunk megfelelő pénzt a fiatalkorú munkanélküliség elkerülésére, a munkahelyteremtésre, az innovációra, kutatásra. Úgy gondolom, hogy erről kell, hogy beszéljünk, arról, hogy ezekre a dolgokra mennyi pénzt költöttünk, és ezt jól költöttük el. Úgy gondolom az Európai Unió jelenlegi helyzetében meg kell, hogy mutassuk végre, hogy pozitív dolgokat is képesek vagyunk elérni. Úgy gondolom hogy azt kell megnéznünk a, felme, felment, a mentesítési eljárásban, mi az, amit tényleg tettünk, mi az eredmény, amit elértünk, és ezt az eredményt az adófizetőknek hatékonyan be kell mutatnunk. A másik dolog pedig, hogy a jó tagállami igazgatás nélkül nyilvánvalóan Európában is tehetetlenek vagyunk, úgyhogy semet a biztos az a kérdés, ami mit teszünk a kohéziós alap esetében, ahol csak minden ötödik kifizetés zajlik megfelelően, az elmúlt évben még minden negyedikre volt ez igaz. Tehát egy jelentésre van szükségünk sürgősen öntől, ami áttekintést nyújt arról, hogy a pénzügyi válság hogyan érintette az Európai Uniós tagállamok közigazgatásának hatékonyságát. Volt-e ennek a pénzügyi válságnak hatása az igazgatás hatékonyságára? Mit teszünk mi? Hogyan kell reagálnunk? És azt is szeretnénk, hogy már most elgondolkozunk arról, illetve a bizottság gondolkozon el arról, hogy a jövőben hogyan kívánja ezzel kapcsolatos szabályokat megváltoztatni. Mi az, ami támogatható, például a, a strukturális alap alapokban hogyha olyan támogathatóságot választanak a tagállamok, amit később nem tudunk ellenőrizni, akkor nyilván térdre vagyunk kényszerítve. Tehát ezen a területen is együtt kell működni eh, a tagállamokkal, hogy ne éljünk át a pénzek visszakövetelés esetén kisebb fajta katasztrófákat. Grácz. Köszönöm szépen. Von úr következik. Másfél perc. Uh, Köszönöm, elnök asszony. A PIF jelentésnek én vagyok a jelentés tevője, örülök ennek a szemövőszégi éves jelentésnek. A kollégák mondták már, hogy 3,9% a hibaarány, de azt gondolom, hogy azért más dolgot is el kell mondani erről a jelentésről. Például le kell szögezni azt, hogy a számvőszék rámutatott arra, hogy a hiba és a csalás között különbség van. 0,2, a kifizetések csupán 0,2%-a kapcsolódik csaláshoz. Meg kell nézni azt, hogy milyen módszereket használnak. Túl, ki, túlfizetés, vagy túl, túlságosan kevés kifizetés, ez egy kategóriába es, esik, avagy hibának számít az is, hogyha nincs megfelelő dokumentáció, stb. stb. Tehát jó lenne, hogyha itt különbséget tennénk a, a hiba félig között. Először fordul az elő, hogy a számbevőszék a tízes fejezetben megvizsgálja, hogy a bizottság milyen területen javult, javította a teljesítményét. Ez nagyon jó, jó kiinduló pont ez, hiszen meg kell nézni azt is, hogy hol lehet javítani a dolgokon. Mindenkinek feladata az, hogy javítsa a folyamatokat, a számvevőszéknek, a tagállamoknak, a bizottságnak is egyszerűsíteni kell, egyértelmű szabályok kellenek. Talán arra kéne figyelni, hogy a számvevőszéki munka, illetve az auditálás kockázata alapú legyen. Jó dolog az auditálás, de jó lenne, hogyha ez is javulna a jövőben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ehrenhauser kolléga. Ja, herzlichen Dank. Ähm. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim. Azt hiszem, körbe, körbe forgunk. Évről évre ugyanarról a hibaarányról hallunk, évről évre azt halljuk, hogy nem lehet pozitív megfelelőségi nyilatkozatot adni ugyanazokon a területeken, évről évre sajnálatos módon meg kell állapítanunk azt, hogy Barroso bizottsági elnök kudarcot vallott 2010. januárjában megfogalmazott célkitűzések terén. Úgy gondolom, csak millimétereket haladunk előre, és hát gond az, hogy az európai költségvetés valahol az Európai Unió Achilles ínya. Itt Brüsszelben és itt a plenárison is láthatjuk ezt. Úgy gondolom, hogy tenni kell valamit az európai költségvetés reformja területén, mind a bevételeket, mind a kiadásokat tekintve. Ami a kiadásokat illeti, ezt már többen is mondták, itt az ideje, hogy a tagállamok végre magukra vegyék a felelősséget. Egyrészt a hibaarány területén, másrészt pedig a pénzek visszavonása területén is, ami a bevételeket illeti. Végre itt lenne az ideje annak, hogy kitűzzük hosszú távú célként, hogy a nemzeti tagállami hozzájárulásokat megszüntessük, és saját források révén helyettesítsük azokat, ilyen lenne például a pénzügyi tranzakciós adó. Ezáltal a szükségtelen vitákat elkerülhetnénk a költségvetésről, a visszatérítésekről és egyebekről. Köszönöm. Grácz. Köszönöm szépen. Ayala a asszony következik egy perc. Mm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Valami gond van? Köszönöm, elnök asszony. Egy paradox. Egy paradox állt fel. A költségvetés 96%-a hibamentes volt, elég bonyolult ez a költségvetés, nagyon nehéz ezt működtetni, és ne felejtjük el azt, hogy ugye ahhoz van kötve a költségvetés mértéke, hogy mennyi a, me, mekkora a tagállami befizetés. Nos, nagyon jó volt a párbeszéd a számvevőszéké az Európai Bizottság és a Parlament között. Jens Gájer úr is utalt erre. Nos, sajnálatos módon egyfajta viktimizáció körben mozgunk még mindig. Most konkrét dolgokról szeretnék beszélni, a tagállami problémák, a tagállami hibákról, a vidékfejlesztésben, a kappal kapcsolatban. Nos, ezeken a területeken a kockázat nő, de tudjuk a vidékfejlesztésben, hogy amikor alkalmazunk a igazi ellenőrzési módszereket, a szigort, akkor a tagállamok erre reagálnak itt van még tennivaló. Minden tagállamban nagyon szigorú ellenőrzési szabályok ellenek, és ebben partner kell, hogy legyen a ö, sok tagállami számvevőszék, illetve az európai számvevőszék is. Nos, Semeta úr,

a források felhasználásának a hibaaránya. azt gondolom hogy ez jó üzenet az épp a mai napon kezdődő európai tanácsi ülésre ahol a legfontosabb kérdés az unió egyik alapelvét a szolidaritás alapelvét a hétéves költségvetési periódusban a kohéziós források megőrzését illetően fenn lehet e tartani. köszönöm a figyelmet. köszönöm szépen! Azt hiszem Golnis úr nincs itt a körünkben. És azt hiszem, hogy ugyanez a helyzet Szárvána, Szárváma képviselővel is. Így aztán egy percre Kléva képviselő asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nos, azt hallottuk, hogy a, a regionális politika hibáit 60%-ban már a tagállamok is feltárhatták volna, ez nagyon aggasztó jelenség. Jobban oda kéne talán figyelni a jövőben a különböző projektek előkészítésére, olyan projektekre gondolok, amelyek az európai hozzáadott értéket termelnek. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy minden tagállamban ugyanolyan szigorúan kell figyelemmel kísérni a fejleményeket. A kohéziós politika az egyik egyik legfontosabb növekedést serkentő eszköz, illetve beruházás segítő segítő eszköz. Jó lenne, hogyha a következő hét évben is így maradna ez, és az Európai Unió ezt megfelelően támogatná. Ne a megszorításokra helyezzük a hangsúlyt, hanem hogy jobban költsük el a pénzünket, illetve hogy az európai ö, tagállamok jobban kezeljék a vagyont. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt számvevőszéki elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani önnek és munkatársainak azért a munkáért, amelyet elvégeztek a jelentés kapcsán, és köszönjük, hogy ilyen tisztelettel és figyelemmel fordultunk felénk, mint parlament felé. Ön folytatja elődje munkáját, azon munkálkodik, hogy a gazdálkodás, az EU gazdálkodása javuljon, és a jelentések folyamatosan jó minőséget mutatnak. Elnézést kérek Szonik úr nevében, amiért ő nem tud itt lenni. Tulajdonképpen eh, az az érzésem, hogy egy kicsit eh, el vagyunk folyamatosan késve, talán érdemes lenne változtatni az ütemterven, illetve a naptáron. Fontos, hogy eh, március 31 előtt meglegyenek a számlák, hogy időben dönteni tudjunk a költségvetésről is. Én azt javasolnám, hogy a munkacsoport üljön össze, és a, ezt a nem működő képes naptárat változtassa meg. A szerződés 323-as cikke kimondja, hogy a parlamentnek ügyelnie kell arra, gondoskodnia kell arról, hogy az Európai Unió forrásait jogszerűen használják fel. Azt gondolom, meg kell kongatnunk a vészharangot ennek kapcsán, 9 milliárd hiányzik a következő költségvetésből, számláinkat nem tudjuk kifizetni, a számbevőszéknek segítenie kellene nekünk abban, hogy az Európai Unió működő képességét javítsuk pénzügyi szempontból is. Még egy utolsó dolog, a megosztott menedzsment, a megosztott igazgatás. A számbevőszékek minden bizonyal kemény munkát végeznek, de úgy gondolom szorosabbra kell fűzni a kapcsolatokat a nemzeti számbevőszékekkel. Itt van ez a közös irányítás, közös igazgatás, és el kell gondolkodnunk azon, hogy uniós szinten nem lenne érdemes valami újat teremteni, és talán a tagállamokkal való közös igazgatást talán vál, meg kellene változtatni. Köszönöm. Grazie, onorevole Ivanova. Köszönöm szépen, Ivanova képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Kajdér elnök úr, tisztelt Semeta biztos úr, Kajdelajta asszony. Kedves kollégák, én is egyetértek a kollégákkal, és én is üdvözlöm a szembeveszi 2011-es éves jelentését. Néhány kérdést szeretnék kiemelni. Először is a közös gazdálkodás, közös irányítás. Az éves jelentés szerint a legmagasabb hiba arány ezeken a területeken valósult meg, tehát vidékfejlesztésben, kohézióban. Hogyha szeretnénk az ellenőrzési rendszerek hatékonyságát javítani, akkor minden érintett félnek el kell végezni a feladatát, a bizottságra és legfőképpen a tagállamokra gondolok. Aztán a bizottság az EU-s költségvetés 20%-át költi el közvetlenül, és a számövőszék jelentés szerint 1,4%-ra 3%-ra növekedett a kutatási területen a hiba arány. Én is kíváncsi vagyok kollégákhoz hasonlóan, mit tesz a bizottság azért, hogy ezen a helyzeten javítson. Harmadik dolog, az input és az eredmény közötti kapcsolat. Örülök annak, hogy az, épül, hogy az éves jelentésben imáron van egy tízes fejezet, azt hiszem, hogy az jó irányba indítja a folyamatot. Jó lenne, hogyha nem megfelelni szeretne a szemvevőszéki jelentés, hanem az eredményorientáltság felé fordulna. Úgy gondolom, hogy meg kell nézni azt, hogy milyen célkitűzéseket képzelünk el magunknak, hogy mennyire tudjuk megvalósítani a szakpolitikákat. Egyértelmű, hogy javítani még lehet. Többet szeretnénk megtenni kevesebb pénzből együtt a bizottságnak, a, bizot, a bizottságnak, a tagállamoknak, a parlamentnek kell megtennie azt, hogy hatékonyabbak legyünk, és a megszorítások közepet a lehető legjobb eredményt érjük el, hiszen ezt várják tőlünk az európai polgárok. Engedje meg, elnök asszony, ma vagyok itt utoljára a plenáris ülésteremben. Szeretnék köszönetet mondani az összes parlamenti kollégámnak, különösen a Kokóbuban ülésező kollégáknak, illetve a titkárságnak, hogy az évek során nagyban segítették munkámat. Hálás vagyok ezekért a dinamikus évekért, amelyekben nagyon sok gyümölcsöző vitát folytattam, és remélem, hogy a jövőben is folytatjuk ezt az együttműködést, az Európai Parlamenttel folytatott párbeszédet. Prioritásként fogom kezelni a jövőbeni munkámban. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Ivanova kolléganő. Sok szerencsét kívánunk a jövőbeli munkájához. Most következnek a spontán hozzászólások. Gál Pelc asszony az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony!

Honorevole Davis. Köszönöm, Davis kolléga következő. Um, köszönöm, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy milyen, milyen módon tudják megmagyarázni a tagállamok azt, hogy nem teljesítik a feladatukat. Megkérdezném Nigel farage is, ő még azt hiszem a saját számláit sem tudja betartani. Ő az átláthatások átláthatóságról prédikál, de megnézzük a weboldalát, és láthatjuk, hogy nincsenek auditálva a számlái. Ő azt mondja, hogy elvesztette a számláit. Máskor pedig azt mondja, hogy vannak számlái. A lényeg az, hogy auditálás az nincs. Aztán azt is mondja, hogy hát sajnos nem volt ideje a számláival foglalkozni, bár a felesége foglalkozik ezzel, aztán pedig azt mondta, hogy bizonyos számlákat elvesztette, de hát, és akkor mi van? A számvevőszéktől kérdezem, hogy a tagállamok éltek-e ilyen éltek-e ilyen ö, ürügyekkel, hogy elvesztették a számlákat, de hát kit érdekel ez? Köszönöm. Semmit a biztos, hogy Köszönöm szépen, elnök asszony. Káldeira, elnök úr, tisztelt képviselők. A vita világosan megmutatta azt, hogy a megosztott irányítás továbbra is az egyik legfőbb témakörünk az idei mentesítés kapcsán is így van ez. Ami a bizottságot illeti, a bizottság mindenképpen részletekbe menően meg fogja vizsgálni a szembevőszék jelentését, és végre fogja hajtani a javaslatait. Már most elkezdtük ezt a munkát, és szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a bizottsági főigazgatási éves tevékenységi jelentések első ízben történelmünk során szinte teljesen egybevágnak a számbevőszék megállapításaival. És az éves tevékenységi jelentések alapján, valamint a különböző főigazgatók, az agré, a kutatási főigazgatóság főigazgatói esetében is így tovább konkrét cselekvési terveket is be kell terjeszteniük arra vonatkozóan, hogy hogyan akarják jav- javítani az általuk irányított területen a pénzek elköltését. Úgy gondolom kollégáim Ciolos, Gögen Quinn biztosok, Hán biztos úr és mások, akik részt fognak venni a mentesítési eljárásban, el fogják majd mondani, hogy milyen konkrét tevékenységeket kívánnak végrehajtani, hogy megoldják azokat a problémákat, amelyek a főigazgatósági dokumentumokban szerepelnek. Szeretnék, eh, szeretném felhívni a figyelmet egy további jelenségre. Sokszor komplikált, eh, összetett szabályokról, túl bonyolult szabályokról esik szó, de nem csak EU-s szinten jelennek ezek meg, és egyébként elmondtam a bevezetőmben, ugye, hogy a következő pénzügyi időszakra vonatkozóan egyszerűsíteni akarjuk ezeket az EU-s szabályokat, de ezzel párhuzamosan nagy probléma, hogy maguk a tagállamok is még összetettebb szabályokat vezetnek be, és a hibák igen szignifikáns arányát a tagállami szintű összetett, túl bonyolult szabályok okozzák, úgy gondolom. Ezt a kérdést nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk. Metztász felvetette az áfacsalások ügyét, a bizottság nagyon keményen dolgozik ezen a területen, és mindenképpen javaslatot nyújtunk be, illetve nyújtottunk már be a gyors reagálási mechanizmusról, és a bizottság is meg fogja vizsgálni ezt a mechanizmust, amelyel az áfa csalás nagymértékben visszaszorítható lenne. Jövő hónapban pedig javaslatot teszek majd az adócsalás és adó elkerülés visszaszorítására vonatkozóan, ez is érinti az áfa területét, remélhetőleg ez megfelelő mennyiségű és mértékű eszközt bocsát majd a rendelkezésünkre, hogy um, az áfa csalás ellen küzdelmet indítsunk. Továbbá nagyon fontosnak tartom, hogy a jelenleg uh, asztalunkon lévő jogszabály a net korrekciókat, a nettó korrekciókat is uh, figyelembe vegye a következő pénzügyi programozási időszakra vonatkozóan, Remélem, hogy ez a fontos rendelkezés érvényre tud majd jutni. Számítok az önök támogatására a mentesítési eljárás során, és szoros együttműködést várok a soros, az adott soros elnökségtől is, annak érdekében, hogy a tagállamok megfelelő figyelmet szenteljenek ennek az eljárásnak. Köszönöm szépen. Grazie, commissario. Köszönöm szépen, biztos úr. Kaldéra elnök úr következik. Tessék, elnök úr. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a tisztelt képviselők kedves szavaiért. Megköszönöm ezeket a kedves szavakat. Nos, biztosítom önöket arról, hogy mindent megteszünk azért, hogy elérjük a céljainkat, ami nem más, mint hogy az Európai Unió pénzügyeit megfelelően, szabályszerűen kezeljük. Egy kérdést kaptam, hogyha hiányzik egy számla, akkor az számvevő, az auditor elfogadja ezt a vizsgát, hogy na is, elfogadja azt a választ, hogy na és akkor mi van. Nos, olvassák el a jelentést, és akkor tapasztalhatják azt, hogy elvégezzük a feladatunkat, és egy auditor nem, vála- nem fogadhatja el azt a választ, hogy na és akkor mi van? Nos, az Európai Parlamentnek is van szerepe abban, hogy rátapintsunk arra, mi is az igazi ok, mi van amögött, hogy ilyen egy a hiba arány. Erre a képviselők is utaltak. Azt hiszem, hogy föl kell tenni a kérdést, hogy milyen változás következett be a, te, a pénzügyi tervezési időszak eleje óta. Szerintem van arra lehetőség, hogy hatékonyabban, célzottabban használjuk a rendelkezésre álló pénzeszközöket. Itt is kiemelném a tagállami hatóságok szerepét ők vannak az első védelmi vonalban, ők tehetnek a legtöbbet azért, hogy a leghatékonyabban használjuk fel az európai pénzeket. Nagyon fontos az is, hogy a jogosultsági kérdéseket megfelelően vizsgáljuk, és hát ne felejtjük el azt, hogy 27 féle jogosultsági feltételrendszer van, az ember ilyenkor azért elgondolkozik. Most, amikor a következő pénzügyi tervezési időszakról van szó, kiváló a lehetőség és alkalom arra, hogy elgondolkozzunk azon, hogyan lehet a dolgokat javítani. Nem valószínű, hogy hatalmas ugrások következnek be, például a hibaarány alakulásában, nem, ezek rendszerszerű problémák, hogyha most nem próbáljuk meg olvasolni a tervezési időszak elején a problémát, akkor nem várható igazi változás egyértelmű a feladat, már régóta azt mondjuk, hogy egyszerűbb rendszerekre van szükség, az alapok alkalmazásának egyszerűbb módszerére van szükség, hogy egyértelműen tudjuk a célokat megvalósítani, illetve nagyon fontos a költséghatékonyság is. Úgy érzem, meg tudjuk állapítani azt, hogy bizonyos esetekben a hiba kockázatát toleráljuk-e, vagy sem. Nos, ezen a kérdésen kérem, hogy gondolkodjanak el. Nekünk, mint auditoroknak az a feladatunk, hogy a kockázati területeket felmérjük, ezek problémákat megoldjuk. Ez egyértelműen prioritás, és ajánlásokat kell megfogalmaznunk, hogy a javulás bekövetkezzen. Ez a mi feladatunk. Von úr, azt se felejtsük el, hogy a különböző administratív hibák is léteznek, és ez azt jelenti, hogy vannak olyan rendszer hibák, amelyek aztán különböző minősített helyzetekben megvalósulnak, és amelyek kockázatot vonnak maguk után. Gressle asszonynal egyetértek, valóban együtt kell működni az intézményeknek, hiszen közösen erősebbek vagyunk, főleg ott, ahol közös a felelősségünk. Odi úr, tudomásul vettem azt, hogy az európai számvevőszéknek meg kell kongatni a vészharangot. Mindenképpen az Európai Parlament figyelmét is rá kell irányítani a problémákra, és mindent megteszek a kollégáimmal azért, hogy a jövőben javuljon a helyzet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, elnök úr. Ezennel lezárom a vitát. Következő napirendi pontunk a Leichtfried jelentés, a közös kereskedelem politikára